przewodniczący. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mindenkinek köszönetet mondjak az együttműködésért, mindenek előtt az árnyék előadóknak, hiszen nagymértékben hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez. Köszönöm a kompromisszumokat is. A lehetőséget azért is megragadom, hogy Krasnodemski professzornak köszönetet mondjak, és a kulturális szakbizottságnak, illetve a módosítókat benyújtó kollégáknak is köszönetet szeretnék mondani. A jelentés tartalmasabb és átfogóbb lett. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdése a képzéssel oldható meg elsősorban. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac szükségleteire reagáljunk. Igazi partnerségre van szükségünk az oktatás és a képzés során. Az üzleti élet is ide tartozik. És szeretnénk a munkaerőpiaci helyzetet is javítani. A KKV-k szerepe is külön hangsúlyozandó. A KKV-k, a kis és középvállalatok nagyon fontosak az új munkahelyek teremtésében és a készségek kialakításában, főleg akkor, amikor olyan készségekről, képességekről van szó, amelyek a vállalkozói szellemhez elengedhetetlenek. A jelentésemben az úgynevezett kulcs ismeretekre, kulcs készségekre is utalok, ezek az új technológiákkal függenek össze. Ezen kívül utalok arra is, hogy mennyire fontos az elméleti oktatást összekötni a gyakorlati képzéssel. Az oktatás rugalmasságára is koncentrálnunk kell, az életen át tartó tanulásra, ezen kívül az akadályok leküzdésére is gondolok, amelyek a képzés, továbbképzés előtt állnak. Arra tényre szeretnénk koncentrálni, hogy a munkahelyen is lehessen továbbképzést tartani, hiszen ez jelenleg még nem megoldott. Szeretnénk utalni a szegény családok helyzetére, a bevándorlói háttérre rendelkezők problémáira, a fogyatékossággal élő problémáira. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a lakossági csoportoknak is megadjuk a lehetőséget, hogy éljenek képességeikkel, főleg amikor a szociális képességekről van szó. A jelentésben eh, ügyelek, ügyelünk arra, hogy eh, megfelelő módon figyelembe vegyük a fiatalok prioritását is. A fiatalok már nagyon más környezetben nőnek fel, mint a korábbi generációk, hiszen a technológiai újítások uralják az életüket. Éppen ezért eh, nagyon nehezen értjük meg a mai fiatalokat. Mindenképpen eh, be kell fektetni olyan programokba, amelyek eh, tájékoztatják a munkáltatókat is arról, hogy eh, milyen képességei, készségeik vannak a fiataloknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a közös munkánknak hatékonyabb akciók lesznek az eredménye, és bizakodó vagyok, hogy a jelentés következtetései további munkára ösztönöznek majd. Hiszen a az ifjúsági munkanélküliség leküzdése az egyik legnagyobb gazdasági és szociális kihívás. Köszönöm szépen! Señor Plura, toma la palabra el señor Novakov. Köszönjük szépen! Plura úr egy percben. Köszönöm szépen. Bármikor is a fiatalkorúak munkanélküliségéről beszélünk, egy kijelentést hallunk, ezt van, azt kellene tenniük a fiataloknak. Hát nincs szükségük a fiataloknak útmutatásra, nekik támogatásra és a támogatásra mutatkozó akaratra van szükségük. És az Unió úgy tűnik, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy itt ö, ö, Európára korlátozzuk ezt a sok tehetséget. Ki kellene terjeszteni az Erasmus Plus-t is. A horvátok, a szlovénok és a németek akkor lehetnének versenyképesek a kínaiakkal, az oroszokkal vagy az amerikaiakkal szemben. A fiatalokat arra kéne késztetni, hogy a saját nyelvükön is láthatsák ezeket a különböző felhívásokat, a Twitteren és egyéb szociális hálón, és nem pedig csak a munkahelyi vagy munkaügyi hivatalokban. Tulajdonképpen a fiatalok a jövő zálogai, erre kéne koncentrálnunk. Köszönjük szépen. Kilton Darling asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európában mutatkozó fiatalkori munkanélküliség mindenképpen rossz hatása lesz a jövőre, mert a gazdasági és ipari politikánk a központjába kéne állítanunk a munkanélküliség megoldását, és nem szabad beáldoznunk a fiatalok sem. Az én választókeretünkben nagyon magas a munkanélküliek aránya, ezért a a különböző kezdeményezésekből elég sok pénzt is kapunk ennek a kérdésnek a megoldására, de ez arról is szól, hogy új lehetőségeket teremtünk a fiatalok számára, és persze a jó gyakornoki helyek, a jó ö, oktatás, megadása is nagyon fontos. De azért itt másról is szó van, hiszen nincs elég jó munkahely a fiatalok számára. Nem arról van hogy nincs meg a képzettségük, hanem csak átmeneti munkákat találnak, ami viszont visszahúzza őket. Tehát jó munkahely, jó fizetés, ezeket kellene megadnunk, hogy ne egyfajta új társadalmi bombát indítsunk el. Ezeket a kérdéseket kell, kérdéseket kell tehát a jövőre nézve megoldanunk. Marias képviselő, köszönöm. Elnök úr, abban a pillanatban, amikor a trojka követelésekkel állt elő, tulajdonképpen a görögországi fiatalok körében mutatkozó munkanélküliséget torpedózta a magaslatokba. Tudjuk, hogy ezek a problémák, ezeket kellene megoldanunk. Nálunk a legmagasabb a munkanélküliség, miközben a mi országunk azért a legintelligensebb országok listáján az első tízben szerepel. Meg kellene akadályozni azt, hogy Németországba kivándoroljanak a fiatalok, és ott próbáljanak szerencsét. mert olyanok is vannak, akik nagyon tehetségesek, de nem is kell, hogy fizessenek a képzésükért. Gyakorlatilag egyfajta görög brain drainről van szó, egy agyelszívásról, ezért a memorandumok eltörlése is veszélyes lehet, mert különben egyszerűen a periféria nem tud újra talpra állni. Jakovics képviselő, köszönöm szépen. Szeretném kiemelni és hangsúlyozni azt, hogy a partnerségekre kellene helyeznünk a hangsúlyt az ipar és az oktatási rendszerek között. Különösen fontosnak vélem kiemelni a turizmus szerepét. Mert a fiatalok, még ha nincsenek is nagyon magasan magas képzettségről tanúbizottságot adó papírjaik itt akkor is el tudnak helyezkedni. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az önfoglalkoztatás a fiatalok körében. Mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy motiváljuk a fiatalokat, hogy vállalkozásba kezdjenek önálló vállalkozásba. A második dolog pedig a mikrofinanszírozás. Biztosítanunk kell azt a lehetőséget, hogy hiteleket vehessenek fel a fiatalok. Ez az a két fontos elem, amit mindenképpen be kell vezetni még a jelentésbe. Felére asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen világos mindenki számára, és hát láttuk is, hogy 30% vagy afölötti a fiatalok körében a munkanélküliség. Mit várjanak tőlünk? Hiszen a politika és a sok-sok feltétel, a kitétel az utóbbi években, akik a mentő csomag alá eső országból származnak, hát azok késztették őket arra, hogy kivándoroljanak, elvándoroljanak, vagy hogy elszegényenek. Nagyon alacsonyak a bérek, rosszak a munka lehetőségek, rossz a munka, erőpiaci politika, és ez az úgy nevezett egyénre szabott képzés, hát ez sem oda vezetett, ahol szerettük volna, sokkal inkább drámaivá alakította a helyzetet. Ez a neoliberális megközelítés, hogy mindenkinek vállalkozni kell, ez sem helyes, ez sem oda vezet hogy megoldjuk a helyzetet, mert az emberek csak elvándorolnak, kivándorolnak. Másra van szükség annak érdekében, hogy a fiatalok jelenjét és jövőjét megmentesz, megmenthessük. Soltesz úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Ez egy olyan probléma, ami egész Európát sújtja, és nagyon nehéz kérdés a válságot megelőzően, és most is. Az elmúlt jogalkotási ciklusban is nagyon sokat beszéltünk a fiatalok munkanélküliségéről, és hát a számok magukért beszélnek. Nagyon sok a fiatal munkanélküli, és a bizottság nyilván igyekszik a legtöbbet megtenni, ami tőle telhető, új alapokat vezet be, pénzt all, igyekszik allokálni, de közép és hosszú távon még többet kell tennünk, még több munkahelyre van szükség, és a fiatalokat bele kellene vonni ezekbe a prog programokba, amikor is több munkahelyet és jó munkahelyeket akarunk teremteni. Elhangzott itt már, vannak olyan országok, ahol akár 40%-ot, vagy szinte 60%-ot meghaladja a fiatalok körében a munkanélküliség aránya. Így nem lehet családot teremteni. Köszönöm, Maten úr. Uh, Köszönöm szépen. Az a fiatalok közti munkanélküliség botrányos szinteket ért el, és ennek két fő oka van. Az egyik az európai közös valuta, a másik pedig a, az üzlet túlszabályozása. Nagy-Britannia ellenzi ezt a túlszabályozást. Emellett nagyon sok bevándorló eh, munkavállaló van Nagy-Britanniában. Nemrégiben egy fiatal angola beszéltem Londonban, aki eh, nagyon rosszul fizetett építőipari munkát végzett, őt azt, azt mondták neki, hogy vagy elvállalja ezt a munkát, vagy egy olcsóbb kelet-európai fogadja ezt el, kelet-európaival helyettesítik őt. Nagyon sok nagy-britanniai munkavállaló nem tud versenyre kelni ezekkel a bér. Nagy-Britanniának a jövőjére kell gondolnia, és az elkövetkezendő referendumon az Európai Unió való kilépés mellett szavaznia. Köszönöm szépen, a biztos úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Elnök úr, köszönöm szépen. Először Plura úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Az ifjúság körében a munkanélküliség az egyik legnagyobb kihívás, amelyel szembenézünk Európában. Ha hatékonyan akarunk szembenézni ezzel, akkor jobban össze kell kapcsolni a munka keresők képességeit a munkaadók által keresett képességekkel. A nagyobb, jobb kommunikációra van szükség az oktatás, a vállalkozások, a munkakeresők között, hogy jobban relevánsabb kép készségeket adjunk át a fiataloknak. Az gyakornoki helyek nagyon fontosak, illetve az ipari tanulói helyek. Lehetőséget kell találnunk arra, hogy az hagyományos oktatáson kívül például az önkéntes munkával vagy online továbbképzéssel szerzett készségeket is elismerjék. Az ifjúsági garancia prioritás a bizottság számára. A bizottság októberben fog beszámolni ennek a végrehajtásáról. Ebben szerepel majd egy értékelés arról, hogy a tagállamok mennyiben feleltek meg a minőségi ö, oktatás, illetve gyakornoki program elvárásainak. Az ifjúsági ö, foglalkoztatási kezdeményezést 30%-ra növeltük, a tanács és a parlament ezt gyorsan elfogadta. A tagállamokban ez e, kb. 1 milliárd eurós előre kifizetést jelent. Egyéb aggodalmak például a vállalkozás, a rugalmasság, az egyenlő esélyek kérdése, ezek olyan témák, amelyek kapcsolatos aggodalmakat a bizottság osztja. Tavaly prioritásokat határoztunk meg annak érdekében, hogy a szakmai oktatás, a szakoktatást erősítsük a 2020-as oktatási keretnek megfelelően. Novemberben az Európai Bizottság az üzleti felekkel és más érdekelt felekkel egy ifjúsági paktumot indított. Ez ezer üzlet és oktatás közötti partnerséget fog majd beindítani, jó minőségű ipari tanulói helyek jönnek majd létre, és emellett és ez az európai ipari tanulói programon kívül jön létre. Az Európai Bizottság az új készségek agendáján dolgozik, amely idén készül majd el. Kézzelfogható kézzelfogható eredményeket szeretnénk felmutatni, az ön jelentése nagy segítségünk lesz ezen a területen. Segítségünkre lesz ezen a területen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a biztos úrnak. Ezzel